ülést június 20-án, 2010. június 20-án kezdtük. A, az előző ülés jegyzőkönyve és a szövegek megtekinthetők. Nincsenek ellenvetések, akkor elfogadjuk a jegyzőkönyvét ennek az ülésnek.